I believe we can start, yes? Gondolom kezdhetjük, ugye? Elnézést a késésért, de ö, dolgom akadt. A nyelvi kiosztással mindenki tisztában van. És arról szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy ma délután az európai szatellita navigációs műhórrendszerek eh, kérdésével foglalkozunk, utána pedig a ciberbiztonsággal foglalkozunk, utána pedig és utána pedig a kibővített elnökség ülést tartjuk meg, hogyha egyetértenek vele, akkor elfogadottnak tekintjük ezzel az ülést, és a napirendet és elő és haladhatunk, de vannak elnöki közlemények is. Ne felejtsük el, hogy a szakbizottság május 8-án rendkívüli ülést tart 11.30-től 12.30-ig. Az ülés célja az lesz, hogy egy állásfoglalás tervezetet vitassunk meg, amelyet Jettem, aki asszony készít az AFET számára a fegyverkereskedelmi szerződés kérdésében. Ugyanezen a napon a NATO parlamenti közgyűlés 9.30 és 11 óra 30 között ülésezik. A Smart Defense és a Pull and Share szempontjai szerepelnek a napirenden. Hogyha valakit érdekel ez a kérdés, akkor kérem, hogy vegye részt ebben az ülésben. <clears throat> Most pedig a napi rende tárgyalásával kezdjük meg a munkát. Először is első véleménycserem az európai navigációs műholdrendszerek létrehozása és kiaknázása, vagy a Galileo és az Agnos rövidítésével. A illetékes szakbizottság az ITRE, tehát az Ipari Technológiai és Kutatási Szakbizottság, és Terhu úr az vélemény előadója itt is van, tehát meg is adom neki a szót, parancsoljon Terhúr. Köszönöm szépen, állnak asszony. Először is azt szeretném mondani, hogy a bizottság javaslatát nagyon átfogónak és nagyon hasznosnak tartom, hiszen ez figyelembe veti a telekommunikáció, az energia és további ágazatok szempontjait. Az európai navigációs műholdrendszerek a Galileo és az Agnos programokban stratégiai függetlenséget adnak mind az Unió, mind a tagállamok számára. Az Galileo és az Agnos programok zászlóshajós uniós programok, tehát a potenciáljukat ki kell használnunk. Ugyanakkor Aggasztónak tartom, hogy a védelmi és biztonsági szempontok nem jelennek meg kellő nyomatékkal a javaslatban. A költségvetési kérdéseket nem tartom problematikusnak, de a biztonsági potenciált mérehatóbban kellene kezelni. A GMS-es rendszer stratégiai előnyeiről két tanulmányban szóltunk, melyet az Európai Parlament szakpolitikai igazgatósága készített el. A többi szuperhatalomhoz képest hasonlóan mi is a szatellita rendszert egy olyan biztonsági rendszernek tekintjük, amelyet másodlagosan civil célra lehet használni. A biztonsági és védelmi potenciálját ezeknek a rendszereknek több nemzetközi bevetés során bebizonyították például a líbiai légi bevetés során, ahol az európai fegyvernemek képviselői nem rendelkeztek saját szatellita navigációs rendszerrel. A Galileo rendszer civil projekt volt kezdetétől kezdve, és a cél az, hogy a civil adminisztráció ellenőrizze ezt. Ez világos. Másrészt ugyanakkor magától értetődő, hogy ez egy kettős használatú, vagy dual use technológia, amelyet mind biztonsági, civil, vagy pedig eh, katonai biztonsági célokra is lehet használni. Ezen kettős előnyét a Galileo rendszernek meg kell említeni. A pozícionálás és a navigáció a legegyértelműbb, a kutatás, a békefenntartás, a kimenekítés céljai, valamint az unió stratégiai függetlenségének célja. Ezek azok a célok, amelyek felsorolandók, és talán a legfontosabb az utolsó. Az jelenlegi GPS-GPS rendszer az USA-ból származik, és ez volt egy alapvető érve a Galileo létrehozásának. Békés időkben a függőség nem jelent kritikus problémát, ám a krízis idején vitális jelentőséggel bír, hogy a biztonsági személyzet megbízhatóan használhasson európai adatokat. A Galileo rendszer nagy, a legnagyobb hozzáadott értékét a krízis környezetében adja, és éppen ez teszi szükségesé, hogy mi is a szakbizottság, albizottságunkban véleményezzük ezt a jelentéstervezetet. A összességében a Galileónak komoly biztonsági aspektusai vannak, 20 milliárd eurós projektről van szó, amelynek a legnagyobb összegét részét már el is költötték. Ezért alapvetően latba kell venni a teljes rendszer potenciálját, és értékét meg kell vizsgálni, és ki kell terjeszteni biztonsági és katonai potenciára is. A Galileo rendszer bizt um, administratív oldalról a public regulated, tehát a közkéz által szabályozott administratív csatorna csatornába tartozik, a tagállamok döntenek arról, hogy a biztonsági potenciálját a rendszernek hogy használják ki. Sokan jelezték, hogy nem akarják kihasználni, de sok tagállam jelezte, hogy szeretné a rendszer ezen szempontjait is kihasználni. Fontos, hogy iránymutatásokat kapjanak, és lehetőséget arra, hogy ezt kihasználják. Nagy kíváncsisággal nézek kollégáim javaslatai elébe, és kérem, hogy mindenki ossza meg velem a felvetését, észrevételeit. Köszönöm szépen! Terhú úr ezt a rövid bevezetőt, most pedig az Európai Bizottság nevében Flamend úr kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nem kellene egy komolyabb bemutatót tartanom itt, ugyanis Terhú úr már a részletekről is beszélt. Esetleg arról szeretnék beszélni, hogy mit szeretnénk mi a bizottság részéről pontosítani. A múlt évben a PRS szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos szabályokat elfogadtuk, és minden tagállam saját maga szuverén módon döntheti el azt, hogy kinek ad hozzáférhetést, mely Erről egy listát összeállíthat az adott tagállam, hogy tehát kinek ad hozzáférhetést. A minimum közös normákat, szabályokkalban megegyeztünk, és a tagállamoknak természetesen ezekhez a minimum követelményekhez mindenképpen alkalmazkodniuk kell oda fogunk arra is figyelni, hogy betartják-e a különböző jogszabályokat a tagállamok. Ennyit akartam mondani mindössze Terho úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az észrevételét, most pedig Kopa asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. A 2008-as rendeletről szól ez a véleménytervezet, amely az Galileo és az agnosz finanszírozásáról szólt. Tehát látni kell, hogy a szakbizottságunk tagjai milyen véleménye vannak ezzel kapcsolatban. A finanszírozás tekintetében kézenfekvő, hogy a parlamenti ellenőrzésnek vetsük alá a tervezetet, és a költségvetési fegyelem elveit érvényesítsük. Ilyen módon meg kell állapítanom, hogy hogy a rendelet tervezet tartalmazza, hogy a parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell. Ugyanakkor a jelentéstervezet arról azt is felveti, hogy a 35-ös cikk megfogalmazása megfelelő. Nem vagyok egy költségvetési szakértő, de az volt a benyomásom a szöveget olvasván, hogy az Európai Bizottság túl sok döntési hatalmat kap. E kérdésben természetesen a bizottság a harmadik kedvezményezettekről és az beszállítókról is dönthet a számbevőszékkel együtt, de a kérdés az, hogy ki ellenőrzi az Európai Bizottságot. Talán az Európai, Bizottság, Európai Parlament felülvizsgálati jogát érdemes volna jobban megjeleníteni ebben a jelentéstervezetben, esetleg egy középidős áttekintés lehetőségével. Ez egy általános észrevétel. Most pedig a szedét érintő kérdésekről szeretnék szólni. Egy külön bekezdésben nyomatékosítani kellene, hogy ezek a rendszerek az Európai Unió államainak biztonsági és védelmi kapacitását növelik. A harmadik államok programba való részvételével kapcsolatban ki kell jelentenünk, hogy fontos az együttműködés és az interoperabilitás rendszere. Ugyanakkor aggájaimat szeretném hangsúlyozni, és ebből kérdéseket vezettek le a bizottsághoz intézendő egyrészt. Hogyan biztosítható, hogy az európai rendszer biztonságos legyen, amikor a harmadik államok technikai együttműködését kérjük? másrészt, mint hogy a rendelet 28-as szökke alapján járunk el, hogyan lehet biztosítani, hogy a harmadik államok nem használják a rendszert katonai célokra. Például arra, hogy a rakéták a célra állítsák. Harmadsorban tudni szeretném, hogy minden ország előtt megnyitjuk az együttműködés lehetőségét, anélkül, hogy további kritériumokat alkalmaznánk például, hogy az ország az EU-val biztonsági megállapodást kötött volna. Végezetül pedig, amikor a kritikus jelentőségi infrastruktúra vége, védelméről van szó, a költségvetési tervezet lefedie a költségeket, figyelembe véve milyen költségekkel jár az infrastruktúra fenntartása. Ez pedig a tanács közös 2004-es intézkedésére is visszautal, és üdvözlöm azt a kijelentést a tervezetben, amely azt mondja, hogy ezt a tervezetet módosítani kell. Ne felejtsük el, hogy a SZEDE volt az, amely azt kérte, hogy pontosítsák ezt a javaslatot, és egy pontosabb határidő tervezetet kértünk. Végezetül pedig üdvözlöm, hogy a, arra kéri a jelentés, a vélemény szerzője az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy szol, szol, működjön szorosabban együtt a bizottsággal. Luzing asszony, köszönöm szépen, németül beszélek. Az előttem szólók felszólalásaival nagy részben egyetértek. Terhú úrral, úrnak köszönöm a kijelentéseit. Egy-két kijelentéssel különösen egyetértek. Én voltam az, itt a szakbizottságban, aki mindig hangsúlyoztam a Galileo projekt katonai felhasználásának lehetőségét, és örülök, hogy bár ebbéli felvetéseimet a szakbizottsági tagok visszautasították, most úgy tűnik, hogy megváltozott a közgondolkodása tekintetben. A statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy a Galileót igenis katonai célokra is felhasználják majd. Mostani felszólalásomban a költségvetési szempontokra szeretnék utalni. Ha van egy ilyen projekt ennyire egyértelmű katonai felhasználással, akkor felmerül a kérdés, hogy még mindig dual use, kettős felhasználás működik, vagy ez inkább katonai felhasználás elsősorban. Itt ebben az esetben bármilyen is a felhasználás természete egyértelmű költségvetési transzparenciát kell megteremteni. Ugye eleinte 1,7 milliárdról volt szó, most már 2 milliárdról hallunk ki, de meddig eszkalálódnak még a költségek. Arra is szeretnék utalni, hogy a Galileo program túlnyomó részt vagy jelentősképpen katonai eh, felhasználása vezetett oda, hogy a kínaiak nem tudnak részt venni ebben a projektben, hiszen katonaivá vált ez a projekt, pedig egy közös európai-kínai projekt jelentősen csökkentette volna az európai adófizetők vállán nyugvó terheket, ami a krízis idejében nagyon üdvözlendő lett volna. Ezáltal tehát úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ilyen manifest és markáns a katonai felhasználás, ennek ellenére meg kell akadályozni, hogy túl nagy terheket rójunk a projekttel a civil lakosságra, és egyértelművé, világosan átláthatóvá kell tenni, hogy milyen költségvetési forrásokból építkezünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csembel úr. Um, yes, thank you, Madam Chairman. Um, Köszönöm szépen, hát nem vagyok én a Galileo szakértője, de azt hiszem, hogy a valós költségekkel még nem vagyunk tisztában. Senki nem lőtte még be, eh, hogyha egy ilyen katonai metaforát használhatok, tehát nem lőtte még be az égedi költségeket, csak azt látjuk, hogy a költségek megszaladtak, eszkalálódtak. Nem vagyok költségvetési szakértő, de ezt hallottam. Igazán van ebben? Második kérdés. Hogyha költségekkel még nem vagyunk tisztában, és egyik képviselőtársam beszélt az EU stratégiai függetlenségéről, mint a fő motorjáról ennek a projektnek. Tehát ha nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, akkor az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni ez a függetlenség. De hát jelenleg még nem tudjuk, mibe kerül majd a Galileo, és nem tudjuk mennyibe fog kerülni a civil felhasználásra, akkor felmerül a kérdés, hogy a kettős felhasználás technológiája mibe kerül. Lehet, hogy súlyos plusz költségeket ró a beruházókra. Tehát a kettős felhasználás, a civil és a katonai felhasználásnál is rá kell kérni, hogy a megéri-e még a beruházás. A money for use, a felhasználásra költendő összegek kérdését kell feltenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gáler úr, önél szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, egy részről, hogy a, mind a Galileo, mind az EGNOS technológiai standardjára szükség van, mind magán, az a civil, mind katonai felhasználásra szükség van a két technológiára. Az a tény, hogy a kínaiak kiszálltak a beruházásból, inkább előnyös, hiszen rendesen attól tartottam, hogy a kínaiak majd azt teszik, amit mindig ilyen esetekben tesznek, mégpedig, hogy lekoppintják lemásolják, bezsebelik a technológiai megoldásokat, és otthon aztán maguk kiépítik a saját technológiájukat. Ez egy nagyon-nagyon kifinomult, szofisztikált technológia, és fontos, hogy egy egyik nagy konkurensünk ne legyen a projektben, hiszen akkor nem tudjuk biztosítani, hogy a tervezett kereten kívül nem használják-e majd fel az európai technológiát. Másodszorban. A bizottság képviselője elmondta, hogy a törvényi keretek hogyan néznek ki, hogyha a tagállamok a kapacitásokat katonai célra is fel akarják használni, ezt megtehetik, de ez nem az EU költségvetését terheli, majd ez a tagállamok döntése lesz. És hogyha valamit közösen csinálunk Európai Unióként, akkor igenis szélrevezető és értelmes, hogy összességében egy olyan űrpolitikát folytassunk, amely a saját biztonsági és védelmi céljainkat is támogatja. Például, ha van egy katonai missziója az Európai Uniónak, amelyet minden tagállam támogat, akkor fontos, hogy a rendelkezésünkre álló technológiát fel is használjuk. A kapacitások égbe kiáltó pazarlása és pocsékolása volna, hogyha felhasználatlanul hagynánk a kapacitásokat petrezselymet árulni. Az Agnos is az USA GPS rendszerével, vagy GPS rendszerével összehasonlítva nagy előnyökkel jár, mégpedig azért, mert pontosabb. A GPS miért nem pontos? Azért, mert az amerikai barátaink a polgári felhasználásra a pre- kevésbé precíz technológiát biztosítottak, mi azonban az EGNOS precíz technológiáját a magán célokra is biztosítani szeretnénk. De nem akarjuk kizárni, hogy más célokra is felhasználják a szatelitákból nyert adatokat. Szeretném kér, kérni a bizottságot, hogy tisztázza, hogy hogyan tudjuk a a különböző civil és katonai békefenntartó és teremtő missziókban a legjobban felhasználni ezt a két projektet. Valamint az EZA, az EDA és a bizottság között, között, között kötött katonai és civil kutatási megállapodást hogyan lehetne a legjobban alkalmazni annak érdekében, hogy békefenntartó missziókat legjobban támogassuk. Köszönöm szépen. Zánke úr, öné a szó. Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor a vita során én is szeretnék feltenni néhány kérdést. Nagy figyelemmel olvastam azokat a dokumentumokat, amelyeket a mai ülésre megkaptunk, és nagyon teljes körűek ezek a dokumentumok, érdekesek. Ma egy olyan projektről beszélünk, amely az Európai Unió egyik legfontosabb projektje. És hogyha sikeres lesz ez a rendszer, mellesleg minnyáján ezt reméljük, akkor ez egy nagy siker lesz az Európai Uniónak. Azonban, hogyha ez csőd lesz, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Unió képtelen hosszú távú projekteket, modern technológián alapuló projekteket megvalósítani. 2020-ban fog a teljes rendszer működni. Addig legalább 8 milliárd eurót kell még beruházni a rendszerbe. Mindidáig egy nagyon pontos fázisban, szakaszban vagyunk. Ugye egy első eredeti szakasz után most próbáljuk a rendszer különböző elemeit megvalósítani. Hogyan is működik mindez a gyakorlatban? Vannak olyan részelemek, amelyek már működnek. Aztán mi lesz a katonai felhasználású lehetőségekkel ezen rendszeren belül. Azt tudjuk, hogy a legtöbb európai tagállam az NATO-nak is tagja egyben. Szeretném éppen ezért tudni, hogy, hogy a, az Európai Unió katonái mit is fognak tenni. Abban az esetben, ugye, hogyha a tagállamaik a NATO tagjai is, mert azt látjuk ma, hogy az Egyesült Államok dominál ezen a területen is. Ez a rendszer Európában lehetővé teszi-e az, hogy a különböző régiókban új ö, ö, munkahelyeket létesítsenek? Mert azt is tudjuk, hogy nagyon magas szintű képesítésre van szükség ezen a területen és a dokumentumokban semmiféle utalás nincs arra, hogy hány munkahelyet akarnak létesíteni. 500-at, 1000-et, 5000-et? Köszönöm szépen. Köszönöm. Lenne egy kisebb megfontolásom nekem is, olvasván ezeket a dokumentumokat, ami a közvéleményt illeti tanulmányozták a közvéleményt, véleményét, tehát 2007 és 2009 ben nem tudom, hogy a bizottság esetleg frissebb adatokkal rendelkezik a kiadásokról, mint a 2007-2009-es adatok. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót, hogy válaszoljanak, válaszoljanak bizottság képviselője erre a nagyon érdekes kérdésre. Én is úgy gondolom, hogy ez valóban egy stratégiai projekt számunkra, és hogyha ez sikeres lesz, akkor ez a kohéziónkat is jelzi, és a közös biztonsági politikánkat is. Itt nem csak a pénzről kell beszélni, Természetesen ebbe a projektbe pénzt kell beruházni, és fontos a siker, de más stratégiai célkitűzések is vannak. Táron úrnak adom meg a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony minden kérdésre válaszolni nem lesz könnyű dolog, mert nagyon sokrétű kérdéseket hallottunk, de megpróbálok a legrészletesebben válaszolni. A kezdetekkel kezdeném, és ugye elmondom, hogy hol is tartunk ma. Mindidáig, mindmáig 5 milliárd eurót injektáltunk a Galileo rendszerbe. Nous avons rendszerbe. Deux satellites expérimentaux. Már két műholdunk van, kísérleti műholdak, amelyek amelyek működnek, és ezek is arra mutatnak rá, hogy teljes mértékben képesek voltunk a Galileo rendszert működtetni. Két működő műholdat lőttünk fel múlt októberban, és két másik új működő műholdat fogunk fellőni még ebben az évben. Tehát, ahogy mondtam, 5 milliárd euróról van szó. Számos iparágazattal kötöttünk szerződéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk a gyártott műholdak fellövését kidolgoztuk az infrastruktúrákat, az ellenőrző központokat. Az 5 milliárd euróban euróval, tehát nagyon sok területen ruháztunk be annak érdekében, hogy 2015-ig 26 műholdat tudjunk fellőni. Ennyit tudtunk megtenni tehát ezzel a pénzösszeggel. Ugye most egy olyan javaslat van, amely a költségvetésről és az irányításról, a kormányzásról is szól. Most pedig már megvan a 2014-2015 2020-as 7 milliárd eurós költségvetés. A költségvetés kialakítása során már a megszerzett tapasztalatokra tudtunk alapozni, ahogy említettem, szerződéseket kötöttünk a különböző ipari vállalatokkal, valamint a nemzetközi szervezet, amelynek 30 éves tapasztalatai vannak, szintén ellátott bennünket nagyon sok információval. A tagállamokban van, ahol létezik már nemzeti szervezet. Na most ennyit arról, hogy eddig mit is költöttünk el. A a jövő, jövőbeli 7 milliárd euró ban benne van ugye a többi műhold fellövése is. Igazából az elején 30-at terveztünk, de most 26-ról beszéltem, de végén szeretnénk teljesen átfogóan működtetni az EGNOS rendszert és a GPS rendszert Európa felett. Ami a bizottság ellenőrző szerepét illeti, valamint azt, hogy a jelentések hogyan is születnek meg. Nagyon sok jelentés született már idáig erről a programról és a program különböző fázisairól. Folyamatosan tárgyalunk a különböző érintett tagállamokkal a komitológiai eljárás keretén belül. De természetesen, hogyha a parlament kiegészítő jelentéseket szeretne megkapni természetesen készek vagyunk arra, hogy az újabb szövegekben, dokumentumokban bevegyük a parlament kívánalmait is. Ami a különböző haszon, hasznot illeti, az Európai GNSS ügynökség tanulmányában látható azt, hogy mennyire Fontos ez a, az egész projekt, ugyanis makrogazdasági szempontból körülbelül 90 milliárd eurót hozhat ez az Európai Unió számára, még akkor is, hogyha nem teljes mértékben működőképes ma ez a rendszer, elmondható az, hogy az utóbbi tíz évben Ugye például az euró is nagyon fontos szerepet játszott és a mikroprocesszorok, valamint a GPS vevőkészülékek is itt Európában készültek, tehát nagyon fontos szerepe volt az európai vállalatoknak a termelés szintjén is. Ami a rendelettel kapcsolatos javaslatokat illeti, nem a bizottság kezdeményezte azt, hogy legyenek közös minimum követelmények. Tajáni biztos volt az, aki Eston asszonynak küldött egy levelet arról, hogy mennyire fontos figyelembe venni a közös akciókat. Aztán még talán a harmadik országok felé való nyitást illetően. Tudni kell azt, hogy a Galileónak öt szolgáltatása van, van e, egy PRS szolgáltatás, és van egy nyitott szolgáltatás. Ami a nyitott szolgáltatást illeti, itt a GPS rendszerre gondolunk, a, vagy GPS rendszerre, ez ugye világszinten hozzáférhető rendszer, és a mi nyitott szolgáltatásunk is rövidesen hozzáférhető lesz világszinten a felhasználók számára. A PRS, PRS rendszerben viszont csak néhány ország felé fogunk nyitni, nyitni megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218-as cikkének értelmében. Tehát azt hiszem, hogy olyan 80-90 százalékban, tehát válaszoltam a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm quand vous parlez du... Akkor, ugye, amikor a költségekről beszéltek, hát az infrastruktúra költségeiről beszélnek, ugye említettem, hogy 5 milliárd eurót már beruháztunk. Tehát a költségek, ugye aztán ott van a 7 milliárd, 2014-2020-ra vonatkoztatva, ez már az üzemeltetés lesz. Persze ez nem jelenti azt, hogy 2020 után nem kell majd beruházni az infrastruktúrába. Ugye ez egy infrastruktúra, ha működik, ugye azt, azt javítani kell, azt modernizálni kell, és természetesen a felhasználók igényeit ki kell elégíteni. Ez azt jelenti tehát, hogy tovább is finanszírozási eszközökre lesz szükség az üzemeltetéshez és a rendszer fenntartásához megpróbálunk természetesen a Galileo szolgáltatásokkal jövedelemre is szert tenni. Van egy, az öt szolgáltatás között egy kereskedelmi szolgáltatás is, de ami a jövedelmeket illeti, valószínűleg a rendszer működési költségeit nem tudjuk lefedni majd a jövedelmekkel sem. Köszönöm szépen. Még egy kérdés lenne. Még lenne egy kérdés, amely valószínűleg abból adódik, hogy, hát hogy tudatlan vagyok, nem ismerem egyáltalán ezt a témát, de ugyan azt mondták, hogy Galileo lényegében pénzt fog hozni a házhoz, a kereskedelmi szolgáltatások révén. Vannak-e olyan elemzések, amelyek arra mutatnak rá, hogy ez egy olyan rendszer, amelyet jelenleg közpénzekből finanszíroznak, és lehet majd ezen változtatni, tehát beléphetnek-e például más finanszírozási eszközök is. Akkor öné a szó a válaszadásra, a bizottság képviselőjét kérem, hogy válaszoljon. Tehát, ami ezt a kereskedelmi szolgáltatást illeti, az öt szolgáltatás köz, között van a kereskedelmi szolgáltatás is. A tanulmányok az, arra mutatnak rá, hogy 10-15 éven belül a működési költségek 10%-át lehet majd lefedni de természetesen, ami a VTO-t illeti, itt semmiféle hatáskörük nincs ezen a területen, és mindenképpen fontos, hogy a kereskedelmi felhasználók számára hozzáférhetővé tegyük ezt a rendszert, és a kereskedelmi felhasználók hozzáférhetővé fognak járulni ahhoz, hogy a rendszert fent tudjuk tartani. Tehát a működési költsége kb. egy tizedét tudjuk ezáltal be ö, ö, ö, szerezni. Köszönöm szépen, remélem, hogy mindenki elégedett a válaszat. Terhórnak a nem adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék minden kollégának köszönetet mondani a megjegyzésekért. A munka folytatódik az árnyék jelentések felelőseivel, és remélem, hogy megfelelő megoldással tudunk majd előállni. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Gáler úr, szólni kíván? Csak ö, azt szeretném mondani, és lehet, hogy jobban értik, ha angolul mondom, hogy tisztázni szeretném a bizottsággal, ha úgy gondolják, hogy a Galileo és az EGNOS az úgy működhet a legjobban, hogy a polgári és a katonai misszióinkat támogatják a biztonság és védelmi politika területén, akkor azt kérdezem, hogy ezt hogyan valósítják meg. Akkor kérem, öné a szó, illetve önkért Nolszki úr is szót kért még egy kérdés, és akkor utána kérjük majd a választ a két kérdésre együtt. Nagyon szépen köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan is alakulnak itt az arányok, a viszonyok a Galileo folyamatban a polgári és a katonai felhasználás között. A, az űr katonai és polgári felhasználása között. Ahogy nézem a dokumentumokat, a NATO meg sem említi, teljességgel figyelmen kívül hagyja ezt, akkor mit jelent a, a, a, a tendencia? De itt arról van szó, hogy koordinálni kell a technikai programozásban az Európai űrügynökséggel, de hát van még egy ügynökség, és hát annak is részt kell venni a koordinációban, vagy ignorálják, mintha nem lenne? Köszönöm, látják, hogy nagyon komoly az érdeklődés a téma iránt. Öné a szó, hogy válaszoljon a két utolsó kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát, ami a NATO felhasználását NATO-ban való felhasználás illeti. Ugye beszélünk a költségetésről és az irányításról, a kormányzásról. Mi nem akarunk most a részletekbe belemenni az öt szolgáltatás kapcsán, ami az NATO-ban való felhasználás illeti. Múlt évben elfogadtunk egy rendeletet, amely a PRS szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szól, szól, és ebben kimondjuk azt, hogy Svájc és Norvégia és nemzetközi szervezetek, például potenciálisan az NATO is, hozzáférhetnek a PRS szolgáltatásokhoz a szerződés 218-as cikk értelmében. Ami pedig a tanács, vagy a volt második pillérben való felhasználást illeti, az volt a javaslat, hogy minden feltételt biztosítsunk annak érdekében, hogy minden felhasználó, aki szeretné felhasználni speciális esetekben, felhasználhassa és hozzáférhessen ezekhez a szolgáltatásokhoz például bizonyos missziók esetében. Köszönöm. Have another question. Hogyha nincs más kérdés, van, akkor folytatni szeretnék a viták, vitát. I consider the... Azt látom, hogy úgy gondolom, hogy lezárjuk a folyamatot, és lépjünk tovább a napirend következő pontjára, de azért annyit szeretnék elmondani, hogy 2011 decemberében jogot szereztünk arra, hogy több saját kezdeményezésű jelentést készítsünk. Az egyik a kiberbiztonság és védelem, ahol az előadó Kelám kollega, de ma ez a találkozó nem a jelentésről szól, hanem sokkal inkább a bizottság javaslatáról, hogy hozzunk létre egy központot, egy számítástechnikai bűnözés elleni európai központot, és ez ő emlékeztetnék az Enizára, mert ez azzal is kapcsolatban áll, és a Tallini kiválósági központra, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Tehát ezt kívánjuk megvitatni a bizottsággal, hogy milyen hozzáadott értéket tud biztosítani egy ilyen európai központ, egy ilyen új testület létrehozása, és azt is szeretnénk tudni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy kiegészítsük a közös politikánkat. Először is a bizottság képviselőjének adom meg a szót ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ezt követően majd Kelam kollega szól hozzá, és következik a többi képviselő kollega és azokra majd reagálhat. Most tehát a bizottságé a szó a következő napi rendi ponttal kapcsolatosban. Azt hiszem, hogy a szakértőnk még nem érkezett meg, olyan gyorsan letudták ezt a napi rendi pontot, hogy még nincs itt az illetékes kollega. Proceed, uh, hát akkor egy pár percre szünetet tartunk, de ha kell a kollega egyetért, akkor esetleg szólhat most ő, és majd akkor utána következik a ö, bizottság. Kelem úr, öné a szó. Köszönöm szépen, asszonyom. Azt hiszem, hogy meg kell ö, nézni, hogy milyen háttere van a bizottság közleményének, és ami ö, én tervezek, ez a jelentés a kiberbiztonságról és védelemről, Itt a infrastruktúra védelemről volt már jelentés az Európai Parlamentben, meg azután az együttműködés a bűnözés ellen, ezt Kormányra asszony készítette, és itt szó esett az információs rendszerek elleni bűnözésről is Azután van jelentés az Eniszáról is, azonban az én jelentésem a kiberbiztonságra és védelemre fog összpontosítani, tehát a közös biztonsági és védelmi politikából kell kiindulni, azon kell alapulnia. És Van egy keret, egy elképzelésem arról, hogy milyen célokat szeretnénk elérni azt hiszem, hogy integrált megközelítésre lesz szükség, és ehhez figyelembe kell venni az unió kiberstratégiáját. Ez minden dimenziót, minden szempontot figyelembe vesz és koordinált megközelítésre is szükség van, tehát meg kell keresni a legjobb gyakorlatokat, és hát ezek befolyással lesznek a megvalósításra. Felmerül az a kérdés is, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy legyen egy Európai Uniós kiberkoordinátor, legyen egy ilyen tisztség, és ha igen, akkor milyen hatóság legyen ez. Van-e szükség arra, hogy egyfajta mainstream aspektust alakítsunk ki a kiberbiztonság kapcsán minden uniós politikára vonatkozóan? és különös tekintettel a biztonsági és védelmi politikára. Az Európai Védelmi Ügynökség a kiberbiztonság vonatkozásában is szerepet játszik, de nagy kihívást jelent, hogy hogyan lehet az információt csoportosítani, hogyan lehet az együttműködést javítani a tagállamok és az Európai Unió között ebben a tekintetben, a külső és a belső szempontok hogyan érvényesíthetők a kiberbiztonsággal kapcsolatban. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy nem igazán lehet már különbséget tenni a kettő között Természetesen nagyon komoly terület az, hogy hogyan alakul a viszony a civil, illetve a, a közszereplők és a magánszereplők, a PPP, tehát a köz- és magánszereplők közötti együttműködés, a külső partnerek, mint például a NATO, a munkamegosztás hogyan alakul, hogyan valósulhat meg egyfajta komplementaritás, ez is egy nagyon fontos kérdés, meg a harmadik országokkal való kapcsolat. Hogyan lehet őket bevonni? Van egy, a jogi felelősség kérdése is felmerül. Azt hiszem, hogy minimális normákat, jogi normákat meg kell fogalmazni és példákat kell keresni. A kérdés ugyanis a budapesti konvencióról is szól. Nyolc tagállam, az Unió nyolc tagállama még nem ratifikálta ezt az egyezményt. A kérdés az, hogy szükség van-e ennek a kiterjesztésére, modernizálására, vagy pedig elegendő ez így, és folytathatjuk a munkát ennek alapján. Az egyensúly kérdése is fontos. Egyensúlyt kell teremteni mondjuk a rugalmasság és a szabadság között, ez egyik oldalon, és a szankciók és határok között a másik oldalon amikor az információs rendszereket használjuk. Ezek véleményem szerint a legfontosabb és legfőbb kérdések, a, ezek lesznek a legfontosabbak a jövőben, ezekkel kívánunk, kívánok foglalkozni, és a jelenlegi menetrend szerint Az első megbeszélés az albizottságban július környékén lehet, tehát még a nyári szünet előtt a módosítók benyújtásának a határideje pedig szeptember eleje. A cél pedig az, hogy a második vitára, a már jelentés tervezett megvitatására szeptemberben sor kerülhessen, az AFET ezt pedig októberben fogja a terv szerint elfogadni. Köszönöm szépen. Hát a bizottság képviselője még mindig nincs itt, de azért a vitát megkezdhetjük. Tessék parancsolni öné a szó, koperasszony. Az én hozzászólásom az csupán a bizottság anyagával kapcsolatos, mondjam most vagy inkább később? Ugyanis még nincs itt a szakértő. Akkor várjunk? Hát akkor várjuk, mert több kérdés is lesz, és hát ahhoz szükség van, hogy ő is hallja. Tehát ne kelljen megismételni azt, amit egyszer már elmondtunk, akkor ha itt lesz hogyha van egyéb javaslat, megjegyzés a, azzal kapcsolatban, amit kollégánk elmondott, akkor azt mondják el. Gáler úr. Igen, köszönöm szépen a szót. A helyzet az az, hogy nagyon különböző bizottságokban különböző szemszögből vizsgáljuk a kiberbiztonság kérdését. És ezt azt hiszem, hogy jól csináljuk ebben az albizottságban, ugyanis azt is folyamatosan látjuk, hogy ez a szempont közvetlenül érint mindannyiunkat, abban a formában is, amiről ugye ismerjük Észtországban is, hogy mi történt, onnan jön a jelentés készítője is, úgyhogy nagyon helyes, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Persze azt is meg kell nézni, hogy nagyon különböző intézmények foglalkoznak ezeknek a támadásoknak az elhárításával a legkülönbözőbb területeken, de minden végül is a World Wide Web-en, a WWW-n történik. Tehát van egyetlen szféra, ahol ez történik, csak ott nagyon sok a szereplő, és az egyik legnagyobb nehézség valószínűleg éppen abban áll, hogy a munkát hogyan lehet koordinálni, hogyan tudunk országokon túlnyúlóan az illetékes hatóságok között megfelelő együttműködést kialakítani, és hát ez különösen fontos a biztonság és védelem területén, a katonai területen, ott ez sokkal érzékenyebb kérdésként merül fel, mint bárhol máshol. Éppen ezért remélem, hogy sikerül eredményre jutnunk, olyan eredményre, amely a biztonságunkat növeli. Ez egy rendkívül átfogó munka, komplex tevék, komplex munka, úgyhogy nagy izgalommal várom, hogy mit fog a bizottság képviselője mondani mindenről. Hát megpróbálom átidalni az időt, valahogy azért beszélek, de talán mindaz, amit elmondok, ez az ösztönző, de hát hogyha három órakor kezdődik az ülés, akkor talán jó lenne, hogyha az illetékes az már megjelenne az ülés elején, hogyha a második napirend őt érinti, különösen számítva arra, hogy esetleg hamar befejezzük az első napi rendi pontot, vagy látva azt, hogy az első és a második napi rendi pont egymással szorosan összefügg, úgyhogy ez talán egy jó tanulság lenne a bizottság számára a jövőre nézve, hogy esetleg hajlamosak vagy hajlandók lennének erre tekintettel lenni, de most már tovább nem tudom húzni a mondatot, de még mindig nincs itt a bizottság képviselője. Azt hiszem, hogy legyen, jó lenne, ha szünetet tartunk, de hát igaza van, az idő az halad. Ez nem a mi ö, problémánk, hogyha a bizottság nem küldi ide idejében a szakértőjét. Elnök asszony, kérem, azért egy üzenetet eljuttathatunk a bizottsághoz, hogy minek utána nincs megfelelő menetrend az egyes napirendi pontokra, azért jó lenne, hogyha a bizottság képviselői kezdettől fogva, az ülés elejétől fogva jelen lennének. Hát igen, már most késnek, úgyhogy azt hiszem, felfüggesztjük egy pár percre az ülést, illetve a vitát. Nagyon nehéz beszélni valamiről, anélkül, hogy itt legyen a partner. Úgyhogy most mi mindent megtettünk, érdekes a kérdés. Hát esetleg, ha valaki tudna telefonálni. De én tényleg el fogok készíteni egy levelet, mert elveszett a világhálón lehet, hogy a kiberbűnözés áldozata lett a bizottság képviselője. Okay, thank you. I believe that we can start. Hát akkor kezdhetjük a munkát, ugyanis a bizottság itt van. Please sit. I hope that you are not a... Nagyon remélem, hogy nem a kiber támadás áldozata lett a bizottság képviselője. rendben, akkor meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, hogy vezesse fel a bizottság kezdeményezését, és ott hát aztán jönnek majd a kérdések, és készüljön fel arra, hogy válaszolni is kell rájuk. Előre is köszönjük, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy késtem nem kibertámadás volt, hanem a, a diszkrimináció a biciklisták ellen, ugyanis nem lehetett megfelelő parkolóhelyet találni, nem tudtam a biciklimet letenni. Na minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak engem, hogy tájékoztatást adjak a bizottság kezdeményezéséről egy számítástechnikai bűnözés elleni Európai Központ létrehozásáról. Nézzük meg először is a kontextust. Mindannyian mm, látják, hogy a kiberkérdés és a kiberbűnözés egyre nagyobb szerepet kap a politikai agendán, és az elmúlt években ez felgyorsult ez a folyamat. 2010-ben már elfogadtunk következtetéseket a spanyol elnökség alatt a kiberbűnözéssel kapcsolatosan és a tagállamok felszólították a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne létrehozni egy ilyen központot 2010 novemberében, a belső biztonsági stratégiáról szóló közleményben a kiberbiztonságot úgy határozták meg, hogy itt öt szempontot kell figyelembe venni a belbiztonság szempontjából, és akkor a bizottság javasolta ennek a központnak a létrehozását. Ahhoz, hogy ez a folyamat előkésztett legyen, át tudjuk gondolni, hogy tényleg minden benne legyen, amire szükség van. Nagyon komoly előkészítő munka folyt, különös tekintettel a megvalósíthatósági tanulmányra, amelyet egy külső megbízottal végeztettünk el, tehát külső megbízás keretében és nagyon komoly konzultációk is folytak a tagállamokkal helyszínen hogy megnézzük, hogy milyen kapacitással rendelkeznek a kibervédelem, illetve a kibertámadások elleni harcban, és hogy milyen szintre van szükség ahhoz, hogy jobban tudjuk támogatni a kibertámadások elleni küzdelmet és a mi célunk az volt, hogy választ adjunk olyan kérdésekre, hogy milyen funkciója lehetne ennek a központnak, és nagyon fontos az, hogy hol is legyen ez a központ, hol legyen a székhelye. Ez egy nagyon átfogó, inkluzív folyamat volt ugye a tagállamokkal, gyakorlati szakemberekkel, ügynökségekkel, az Enizával folytattunk konzultációt, és az is világosabbá vált, hogy ahhoz, hogy a kibertámadások, kiberbűnözés elleni harc hatékony legyen, a túl kell lépni az eddigi módszereken Ugye eddig a, a rendőrség és a végrehajtó szervek jelentek meg, aztán a magánszektor, aztán a kormányzati szakértők, meg a magánszakértők is, akik foglalkoznak a kiberbiztonság és az információ hálózatok biztonságának kérdésével tagállami szinten. Ezt mind-mind figyelembe vettük az előkészületi, előkészítési szakaszban március 20-án a bizottság elfogadta a közleményt erről a kérdésről. Azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy csak nyolc oldalas ez a közlemény, tehát nem próbáltuk az európai polgárokat, szakértőket politikai szlogenekkel terhelni, hanem egyértelműen arra összpontosít ez a dokumentum, hogy mi az, ami specifikusan és kizárólagosan a kiber kérdésre vonatkozik, és amit mi csináltunk az az, hogy először megnézzük azoknak a, bűnös, azoknak a bűncselekményeknek a terjedelmét, hatáját, fajtáját, amelyek valóban fontosak európai szinten három csoportját különböztetjük meg a bűncselekményeknek. Először is azokat, amelyeket a szervezett bűnözői csoportok követnek el, különösen olyan helyzetben, amikor nagyon komoly haszon származhat ebből. Másodszorban, amikor ezt a bűncselekményt, ez, ez politikailag komoly kárt okoz az áldozatnak, és ebben a kontextusban az egyik példa, az, az a példa, amiről már sok esetben hallottunk, és nagyon sok kezdeményezés is született ezzel kapcsolatosan, és sikerült is ezzel kapcsolatosan, például ugye a, a gyermekek elleni bűncselekményekkel kapcsolatban, ezzel kapcsolatosan elfogadni egy jogszabályt, és ez hatályba is léphetett. A harmadik pedig az a típusú kiber bűncselekmény, amelyek azért nagyon komolyak, mert a kritikus infrastruktúrát érintik, nem csak az információs, hanem általában az infrastruktúrát kiber bűnözés központnak, ennek az Európai Központnak a lényege a kommunikáció biztonsága lenne, és adatokkal szolgálhatna információs fókuszpontoknak, hogy és ez együttműködve a Europollal ott lenne a központ, de persze most a végrehajtó szervekről jönnek az információk, és ennek a központnak nem csak ezt, hanem a, a nyilvános forrásokból származó információkat, az open source információkat is elemeznie kellene, és a harmadik közösségekből érkezőket, mert itt sokkal jobban elő lehetne készíteni ezt a küzdelmet, lehetne látni, hogy honnan jön a kibertámadás, és új módon lehetne a, meg lehetne nézni, hogy hogyan követik el ezek a bűnözők, ezek a bűncselekmény, ezeket a bűncselekményeket második elgondolás az az, hogy próbáljuk meg a kiberbiztonsággal kapcsolatos szakértelmet összehozni, és egyfajta a kapacitást hozzuk össze, ami a tagállamokban létezik. Eddig még az egyik fő feladata ennek a központnak az lenne, hogy a különböző tréningeket, továbbképzéseket kiegészítő módon szervezze meg, hogy ezek egymást kiegészítsék, és az egyik fontos funkciója lenne, hogy adhok szakértői tanácsokkal is szolgáljon hirtelen felmerülő problémák esetében, amelyel a nyomozók szembesülnek a tagállamokban. A harmadik funkció, ez a, és ezt teszem a Europol, az az, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a nyomozásban. Nagyon reméljük, hogy a központba való befektetés során azoknak a száma, akik ezzel foglalkoznak, meg a támogatás minősége, hát ez mind-mind nő, tehát többen foglalkoznak vele, és ez jobb minőséget biztosít, és hát a kibernyomozók közössége is nő, és nekik lesz itt egy lehetőségük arra, hogy közösen hallassák hangjukat a és ez egy természetes platform lehetne az interakció számára a magánszféra és a közszféra között, és hát lehetne koordinálni az egyes politikai problémák kapcsán. A helyszínt illetően, ugye ez volt a legfőbb kérdés, amivel szembesültünk és amit elemeztünk. Eredetileg nagyon sok forgatókönyvet megnéztünk, hogy hol lehetne elhelyezni ezt a központot, a egy tagállamban, amely szívesen ellátná ezt a feladatot. A közleményben szerepel a választás, ami megszületett, hogy ez az Európol struktúrán belül kell, hogy elhelyezkedjen. Nyilvánvaló ennek a magyarázata Természetesen mi szeretnénk a különböző közösségeket elérni, de hát azért a magja ez mégiscsak, ennek a magja az, hogy a bűncselekményekre reagáljunk, hogy a bűnözőket megtaláljuk, és az igazságszolgáltatás elé vigyük őket. Tehát ez pedig az Europol mandátuma, az Europol döntése és az Europolnak a hatásköre, és az Europol már most is végzett bizonyos befektetéseket, hogy ezt a kapacitást kiépítse. Tehát ez egy logikus választás volt, különösen most, amikor ugye nem igazán jó új struktúrákat és új testületeket létrehozni a megszorítások idején a döntés tehát az volt, hogy ezt a központot az Europol mellett helyezzük el, ugyanakkor egy nagyon fontos innovációt, újítást javasoltunk, mégpedig, hogy legyen egy programtestület, egy board, amely megvizsgálja a, az alkodalmakat, óhajokat, sóhajokat, azon érintettek részéről, amelyek releváns szerepet játszanak és felelősek ebben a kérdésben elismerve azt, hogy nagyon sok ő, itt a kapcsolódási pont a Eurojazz, és ide tartozik az ENISA ügynökség, a CEPOL, a rendőrségi képzésért felelős hely, azután a tagállamok, ahol már van egy informális struktúra, legyenek uniós task force-ok, ez már létezik, EUCTF, e tehát hogy olyan rendőrök, akik ezzel foglalkozzanak azok találkozzanak és tartsanak tapasztalatcserét. Ez egy, ez már létezik két éve, és az a most létrehozott EU-szört, ez azt a célt szolgálja, hogy a, az európai intézmények biztonságát biztosítsa tehát a program board az egy eszköz, ugyanakkor nem kíván beleavatkozni az Europol Management struktúrájába, ahol minden tagállam képviselve van. A kérdés, ami a forrásokkal kapcsolatos, ugye ez volt az egyik legnehezebb kérdés, amivel szembesültünk amikor előkészítettük ezt a közleményt. Az időzítés nem mondható ideálisnak. A takarékosság, a megszorítások idejét éljük, horizontális viták zajlanak arról, hogy hogyan lehet karcsúsítani az EU ügynökségeket. Ezen felül pedig az új több éves pénzügyi terv vitáját éljük meg. Az volt a benyomásunk, hogy jelenleg ebben a környezetben nem tudunk az új forrásokról, amelyet a ciberbűnözési központra fordítanánk végleges döntést mondani, hozni, ezért tehát a, bizott a közlemény további értékelésről beszél. Nos, az idei év során ezt még végre kell hajtani, és mondanom sem kell, hogy az Európai Parlamentre nagyon is számítunk, amikor a költségvetés kérdését vitatjuk meg. Mind egy eh, közép vagy rövid távú perspektívában, mint pedig a több éves terv tekintetében, pénzügyi terv tekintetében. A megvalósíthatósági tanulmány szól a forrásokról, egyébként a transzparencia, az átláthatóság jegyében ezt publikussá tesszük, tettük, itt megmutatjuk, hogy mit lehetne tenni. Persze ez csak utalás tartalmaz, végleges válasz nem tartalmaz a tekintetben, hogy a források milyen mértéket öltenének. Hiszen végső soron új munkahelyek is, illetve új költségvetési tételek is megjelenhetnek még a ciberbűnözési központ működtetése érdekében. Ez a központ egy interfész volna, ahol a nemzetközi együttműködés zajolhat. Az egyik kezdeményezés, amelyre felfigyeltünk, a ciberbűnözési globális központ létrehozására irányuló tervek Szingapurban az Interpol áll a tervek mögött, és természetesen ennek kitűnő interfésze csatlakozási központja volna az Európai Ciberbűnözési Központ. Idén végrehajtási fázisban vagyunk, tehát az Európolban már a munkatársak dolgoznak e területen. Fontos a közös tulajdonlás, a joint ownership szelleme és éppen ezt biztosítandó jövő év elejétől működik majd a ciberbűnözési központ, de már ezelőtt is találkozókat akarunk biztosítani, azért, hogy a szereplők, az érintettek befolyásolni tudják a központ kialakítását. Az az elképzelésünk, hogy 2013 során a ciberbűnözési központ feláll, működését teljes egészében végrehajtja. És úgy gondolom, hogy persze forrásoktól is függ majd, hogy mikorra tudja a központ az összes feladatát teljes mértékben ellátni. Végezetül, végül, de nem utolsó sorban, sok függ a tagállamoktól is, hiszen nekik a nemzeti, nemzetközi kapacitásokba is be kell ruházniuk, illetve a saját kapacitásaikba is, hiszen így tudják a legjobban kihasználni a kiberbűnözési központ szolgáltatásait. Elég pozitív válaszokat kaptunk a tagállamoktól, és tisztában vagyunk az a jó, az túlzás, tehát vita zajlik a Dán elnökség alatt arról, hogy a ciberbűnözési központ felállításáról tanácsi következtetések szóljanak, ezt készíti elő a Dán elnökség. Egy sor európai parlamenti képviselő támogatását is élvezzük, ezen felül pedig tárgyalásokat folytatunk a kiber támadásokról szóló irányelv tekintetében, melynek egyébként a parlamentben illetékes szakbizottsága a LIBA, a LIBE, akarom mondani, a LIBE tehát és itt e ennek a irányelv tervezetnek a vitájában is érdeklődéssel nézünk az együttműködés elébe. A Ciberbűnözési Központ forrásainak kérdése azonban, mint ahogy mondtam, sajnos még nincs megoldva. Köszönöm szépen, hogy bemutathattam itt a kiberbűnözési központra vonatkozó fő tényeket, és valamikor a jövőben igenis örömmel adunk önöknek friss áttekintést a dolog, a vita az előkészületek helyzetéről, hiszen az Európai Bizottságnak egy nagy prioritása rendelkező projektjével van itt dolgunk, és azt hiszem, hogy igenis a fontos, hogy megfelelő választ adjunk a kiberbűnözés veszélyeire. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. A a kibertámadás nem csak bűncselekményeket jelent, itt ugye itt a katonai helyzethez is, re is lehet ezt vonatkoztatni. Nem tudom, hogy a katonai megközelítésről nincs utalás, csak is a kiber bűncselekményekre utalnak. Közös jogi támogatásra van szükség. Szeretném tudni, hogy mit is ért akkor, amikor az európai kiber támadások elleni szakértőket akarják púlba hozni. Kopa asszony is kérdezne igen, köszönöm szépen. Én kollégám nevében, Vennuevo kollega nevében szólok fel, ugyanis szólalok fel, mert ő nem tudott eljönni. A, itt vannak az észrevételei a jelentéssel kapcsolatosan. Ugye azt látjuk, hogy egy globális kívása ma a kiberbűncselekmény a társadalmak számára, és nagyon fontos a biztonság ezen a területen. Körültekintően e, elolvastam a bizottság jelentését, a bűnözés, e, kiberbűnözés elleni központ létrehozásával, ami a e, külső politikai akciókat illeti fontos koordinálni a munkát a kiberbűnözés területén a jogi keretet kell harmonizálni, és nemzeti szinten is fel kell lépni a kiberbűncselekmények ellen. Fontos az európai és a nemzeti parlamentek meghatározása és szerepe, funkciója ezen új központtal kapcsolatosan. Szeretném hozzátenni a frakcióm nevében azt, hogy mennyire fontos ahogy Barbara Nuevo kollégám is gondolja. Fontos tehát a jogi keret. A jogi keret nélkül nem működik ez a rendszer. Szeretném hallani a véleményét, mik a perspektívák a jogi keretet illetően. Lusing asszony, öné a szó. Das ist ja wirklich ein sehr... Nagyon kényes, érzékeny kérdéssel van itt dolgunk, hiszen az internet bűnös célokra való kihasználása nagyon veszélyes, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az állampolgáraikat megvédjük a bűnözés ezen formájával szemben, de ugyanakkor legitim jog a polgári alapjogok és a demokrácia védelmére vonatkozó igény, és úgy gondolom, hogy a két igény egymásnak feszül. Nikolaj asszony említette már, hogy ennek a kérdésnek ráadásul katonai dimenziója is van, és ne felejtsük, hogy itt a Védelmi és a Biztonsági Albizottság tagjai vagyunk, és éppen ezért némiképpen zavar, hogy a katonai dimenzióról a bizottság egész egyszerűen nem beszél. Igen aggaszt, hogy ez a dimenzió végül aztán valamilyen kerülő úton kerül megjelenítésre. Németországban már létezik egy nemzeti elhárító központ a hacker támadások ellen, és ezen folyamat keretében nagyon sok és heves vita zajlott arról is, hogy a katonaság, a rendőrség és a titkosszolgálatok munkáját hogyan lehet jobban összekapcsolni. Ez egy olyan aggály, amely amelyre kiterjedne az az aggály is, hogy a védelmi intézkedések nem veszélyeztetik a demokráciát, illetve a polgári alapjogokat. Kérdezem tehát, hogy az európai modell milyen mértékben biztosítana a Ciccennel, vagy a nemzeti titkosszolgálatokkal adatcserét, illetve a különböző katonai központtal, központokkal való adatcserét, és nagyon nehéz elképzelni, hogy az Europol keretén belül működjön ez. Tehát kérem, hogy egy picit informáljon mindezekről a kérdésekről. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Keller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság ezen kezdeményezése nagyon bátorító, jó alapokon fekszik, és várjuk a működésének kezdetét. Az én kérdésem a következő. A bevezetőjében említette azt, hogy a fő jogalap a budapesti konvenció a kiberbűnözésről. Hogyan is értékeli ez a konvenció elégséges-e az ön értékelése szerint? Más szóval, szükség van-e modernizálásra, vagy kiterjeszteni ezt a konvenciót, vagy ez elégséges, és a belátható jövőben ezen alap alakulhat a munka? Vannak e, különböző akadályok az együttműködés terén, a különböző jogi rendszerek miatt. Ugye itt a határokra is gondolok. Vannak-e terveik, hogyan e, foglalkoznak ezzel a helyzettel, mert ez egy elég súlyos, komoly helyzet. Aztán azt is elmondta, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközök, vagy nem elégséges a számuk a különböző információcsere szintjén. Úgy tűnik, hogy nagyon óvatosak óvatosak vagy haboznak, hogy a központ számára új pénzösszegeket, új forrásokat kérjenek. Na most, hogyha nincsenek meg a megfelelő eszközök, akkor hogyan tudják az információ cserét biztosítani a központban? Ugye fontos az információ ö, ö, megosztása. Itt kényes kérdésekről van szó, ugye ezt tudjuk a magánszektor képviselői szintén hozzáférhetnek majd ezekhez az információkhoz? Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen. Köszönöm. Galler úr. Köszönöm szépen, a legtöbb kollega a legtöbb érdekes kérdést fel is tette, de egy kis kérdésem még megmaradt. Ez pedig a saját civil védelmi és béketeremtő és biztonsági misszióira vonatkozik. Kérdezem, hogy ezeknél a civil misszióknál bevetett számítógépes rendszereket hogyan védi a bizottság? Most, jelenleg. Szép azon gondolkozni, hogy jövőben, hogy a jövőben hogyan akarjuk az védelmet biztosítani, de most milyen védelem zajlik? Köszönöm. Van Orden úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is különbséget kell tenni különböző aspektusok között, például a, a kiberbiztonság, a kibertámadások között, a civil és a katonai dimenziók között, a kibertámadásokra koncentrál nagyrészt ez a közlemény és az, amit javasolnak, az az, hogy pontosan a lehető legjobb módon fellépjünk a kibertámadások ellen EU Európai Uniós kompetencia hatáskörben. ez egy nagyon nagy probléma. Nagyon sok az ilyen bűncselekmény, amely az Európa az európai országok határain kívül ö, ö, kerülnek E, tehát ezeket a bűncselekményeket az Európai Unió határon kívül követik el. Ennek nagyon sok e, vonzata van aztán. Természetesen a közleménynek ez is az egyik fontos aspektusa kellene, hogy legyen, de mindössze egy kis e, bekezdésben utalnak rá. Például a, a, a pénz, a pénz EU-s hatáskör, milyen kompenzációs költségcsökkentést lehet elképzelni például más tevékenységben, hogyan lehet újabb erőforrásokat találni egy ilyen javasolt központ létrehozására. Azt hiszem, hogy ezek szintén mind nagyon fontos kérdések. Elnök asszony, köszönöm szépen, Hauser. Köszönöm szépen. A források kérdését vetném fel én is. hiszen van egy olyan határ, ahol azt kell mondanunk, hogy eddig van értelme, innentől nincs értelme. Össze lehet ezt hasonlítani az EU ügynökségekkel. Vannak olyan ügynökség, ügynökségek, ahol csak 40 munkatárs van, azt gondolom, hogy ennek alig van értelme, hiszen rengeteg igazgatási, bürokratikus feladatuk van ezeknek az ügy, ügynökségeknek. Ön már beszélt arról, hogy vannak már most munkatársak, vannak költségvetési sarokszámok. Mennyi ez is? Mennyi költségvetésre van szükség, hogy működjön ez a rendszer, és értelme legyen? Aztán kérdezem, hogy az Európolhoz való tartozásról beszélt, kérdezem tehát, hogy az Európol költségvetésének lesz része a kiberbűnözés elleni központ, illetve azt jelenti ez majd, hogy az Európolnál lévő státuszokat meg kell növelni? Aztán a fúzió kérdés, az ENISA, Krétában nagyon szerencsétlen helyszín ez, és hogyha megnézzük, hogy hányan dolgoznak az ügynökségnél, az Enizánál megállapítható, hogy nem sok értelme van ennek az Enizának. Kérdezem, tehát van-e olyan terv, hogy az Enizát egy ilyen központtal fúzionálják, vagy közös pontokat találjanak a kettő között, hogy korlátozzák a költségek eszkalálódását. Még egy kérdés. A központ célja az volna, hogy a tagállami kapacitásokat a kiberbűnözés területén is felépítsék. Szólna arról is néhány szót, hogy a kapacitások hogyan néznek ki a tagállamokban, hiszen az olyan közösségek, mint az Anonymous aggasztóak, hogyha azt látjuk, hogy gyakran tizenévesek a gyerekszobából a számítógépükkel vezetik az óruknál fogva a biztonsági szolgálatokat, akkor arra kell gondolnunk, hogy a kapacitások nem megfelelőek. Ennyit köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a válaszadásra megadom önnek a szót a bizottság képviselőjének. Nagyon sok kérdést tettek fel. Igen, megpróbálom a tőlem telhetőt megtenni, hogy válaszoljak. Nem mindegyikre, de néhány kérdésre. Ugye itt a katonai dimenzióról is volt szó, tehát ez egyáltalán eh, nincs hatáskör ezerünk ezzel kapcsolatosan, de ön utalt arra, hogy kapcsolódnak ezek a kérdések, és egy kibertámadás esetén hogyha nem ismerjük az elkövetőt, akkor akárki ö, mm, elkövethette, ugye az elkövető mögött akárki lehet, egy terrorista csoport, egy egyén, egy ország, de ez a kiber bűnözés elleni központ hatáskörén kívül esik bűnügyi aspektusokról van szó, természetesen az elkövetőknek az azonosítása, a nyomozás lefolytatása, a ö, bíróság elévitel, és így tovább, tehát ezek kiesnek a hatáskörön, ami a szakértelmet illeti. The knowledge about. Például új típusú vírusok, conduct. Amelyeket ö, arra használnak, hogy kibertámadásokat végezzenek el vele, vagy csalásokat végezzenek el, kövessenek el. Tehát a szakértelem a különböző területeken, olyan bűncselekmények területén, amelyek kapcsolódnak az internethez, például a bankkártya csalások, vagy másnak a személynek az átvétele, vagy pedig információs rendszerek leblokkolása, weboldalak leblokkolása, vagy felhasználása, például zsarolási célból. Még egy másik példát is szeretnék hozni a központ szerepével kapcsolatosan és a szakértelem összegyűjtésével kapcsolatosan szoftver, sok esetben hardware rendszerek alkalmazása, ugye, amelyet a nyomozók használnak, például elemzik a, a hard lemezeket, és így tovább. Ami a jogi keretet illeti, azt hiszem, hogy ugye ezt többen említették, hogy a főbb, legfőbb jogi keretünk a budapesti konvenció, nevezetesen az Európa Tanács <clears throat> kiberbűnözésről szóló konvenciója, oly módon alakult ki ez a rendszer, hogy az alapító atyák alapul vették a technológiai aspektusokat, a különböző területeken a főbb bűncselekményeket, a számítástechnika szintjén, és így tovább. Az Európa Tanács ezen konvenciója alapul vette a közösségi vívmányokat, az információs rendszereket, és ezt a jogi eszközt jelenleg felülvizsgáljuk, ahogy említettem, és az irányelvről folynak jelenleg a viták, tehát a kibertámadásokról szóló irányelvről. Tovább megyünk ezzel az új irányelvel, mint az Európa Tanács konvenciója számos területen tovább visszük a szabályokat, különös specifikus rendelkezéseink lesznek, harmonizációja például a minimum követelményeknek, a büntetések terén, ami a különböző lehetséges aggályokat, aggodalmakat illeti a polgárok számára alapjogi szempontból, a kiberbűnözéshez kapcsoló elleni központhoz kapcsolódóan. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az Európolon belül legyen ez a központ, annak az az előnye, hogy az adatvédelem és az ellenőrzési rendszer nagyon erőteljes e, ebben a szervezetben. Az összes információ elemzés, a munkafájlok elemzése, a bizalmi jellege ennek a munkának nagyon magas szintű szabályokon alapul, és mindenféle visszaélést ezzel, el lehet, ezzel a rendszerrel el lehet kerülni. Tudom, hogy az Europolnak van már van már a kibertámadásokról szóló nyelvvel kapcsolatosan egy jelentés, ez Halmeyer asszony dolgozta ki, és foglalkoztak a kiber bűncselekményekkel, és a parlament tagjai nagyon jól igazából megfogták ezt a munkát, tudják, hogy mit is kell a jövőben tennie majd ennek a központnak, mivel kell foglalkoznia. Yes. Igen. Na most a magánágazat kérdése. Itt megint csak ugye arról van szó, hogy a hatáskörön túlmegy ez, ami a központ hatáskörét illeti, ez, ez egy kritikus dolog. Természetesen információ cserére sor kerül majd nyomozásokról például, vagy olyan típusú információk, amikor bizonyítékok, gyanús, gyanú merül fel, és, és nagyon egy nagyon jól védett rendszeren belül kell az információkat kicserélni, amikor a magánágazattal való információcseréről van szó. Itt elsősorban az új modus operandi átadása, új technológiai eszközökről szóló információcsere, hogy hogyan lehet felépni a kiberbűnözés ellen új szoftverekről szóló, tehát ilyen típusú információcsere, elfogott szoftverek, a kiberbűnözéssel való foglalkozás ma elég bonyolult. Minél azt látjuk, hogy nagyon sok olyan kiber bűnözése kerül sor, bűncselekménye kerül sor, nem, amelyet soha nem fednek fel. És sok esetben nem is adják át az információkat, nem is cserélik ki az információkat bizonyos bűncselekményekről. Az irányelv amelyről szó van, folyik a vita jelenleg, például utal majd a támadások áldozataira is, de ez nem igazán közvetlenül a központ hatáskörébe tartozik, mert nemzeti szinten kell fellépni ugye a tagállamban elkövetett bűncselekmények ellen, a sikeres nyomozást is elő kell segíteni, és hogyha az információkat átadják az Európolnak, európai szinten a nemzeti hatóságok, akkor azokkal foglalkozik a központ. Nagyon köszönöm a, mindazt, amit elmondtak az erőforrásokkal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy nagyon nyitott voltam, amikor azt mondtam, hogy a bizottság tudatában van annak, hogy mire is számítanak önök egy ilyen típusú közleményben, de elmagyaráztam azt, hogy jelenleg miért nem lehetséges megállapodni arról, hogy mit veszünk be a közleménybe. Ami a megvalósíthatósági tanulmányot illeti, azt javasoltuk, hogy a Európol költségvetését 3 millióval, és egy, vagy valamivel többel növeljük meg, és ez 8 millióig menjen majd. Ami az erőforrásokat illeti, 7 új 2010 2013-ban 7 mm, új poszt, és 2014-ben 20 új poszt megvalósítására, létesítésre kerül sor. Mint Európai Bizottság, ugye elköteleztük magunkat, és ezeket a témákat az Európol költségvetéssel kapcsán is fel kell vetni. Az Európai Kiberbűnözés elleni központ az Európol székházában fog működni, tehát akkor az Európol költségvetésén belül fogjuk a költségvetését is tárgyalni. Ahogy már mondtam, néhány tagállam nak van a Europolnál is személyzete, és ezáltal is segítenek a munkában. Ez lenne tehát az átfogó kép. Volt az információs rendszerek védelméről is egy kérdés. Én ezzel kapcsolatosan nem tudok válaszolni, nem a hatásköröm, de a különböző műveleti akciók nem az én főigazgatóságomhoz tartoznak, és majd a kérdést átadjuk az illetékeseknek, és meg fogják kapni az információkat és a válaszokat, ami a, az Eniszával való kapcsolatot illeti. A mandátum teljesen különbözik az ENISA szerepe, az, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy az információs rendszereket ö, támogassa, hogy a kiber fenyegetések ellen fellépjen természetesen itt nem ember általi támadásokra van, ról van szó, tehát kiber támadásokról. A szinergia teljesen e, nyilvánvaló, a prevenciót segíteni ez a központ, de természetesen minél erőteljesebb rendszerek léteznek, annál nehezebb a bűnözők helyzete is. Ugye például ez vonatkozik a bankok esetére is. Például, ha online bankolunk, akkor tudjuk, hogy milyen prevenciós lehetőségek vannak, és a különböző phishing ügyeket is el lehet fogni. a kiberbűnözés elleni központ belül az Európol is kész arra, hogy támogassa az ENISA vagy a, a hágai személyzet munkáját. Már csak azért is, hogy ez a közös tulajdonlás a gyakorlatban is fent maradjon és működjön. Ugye erőforrásokról volt szó, de ez az irány, a, amely irányába szeretnénk haladni, kompetencia hatáskörök, megint csak a nemzetközi kontextusról beszélve, ugye ez megint csak a külügyi fő képviselő hatáskörébe tartozik, de általánosságban az EU álláspontja az, hogy a jelenlegi az internet kormányzás modelljét vesszük alapul. Itt több érintett fél a tulajdonosa több hálózatnak nagyon nagy a konszenzus az EU és az Egyesült Államok között is annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy az internet szabad, a szabadság, a kreativitás térsége legyen. Tudjuk azt is, hogy a a kín, kínai, tudjuk, hogy Kínában és Oroszországban alternatív álláspontok léteznek, az Európai Unió erőteljesen támogatja a budapesti konvenciót, és nem vagyunk arról meggyőződve, hogy szükség van arra, hogy tárgyaljunk új kontextusokról. Ez az általános helyzet. Azt hiszem, hogy megvan annak is a felismerése, hogy és ez a bizottság is elmondta már a véleményét azzal kapcsolatosan, hogy nagyon sok potenciális fenyegetés létezik, és ez kapcsolódhat a katonai dimenzióhoz is. Az országoknak fontos a párbeszédet fenntartani azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, milyen bizalomépítő eszközöket lehet elképzelni, hogyan lehet új nemzetközi új eszközt esetleg létrehozni, de hát ez, ez egy nagyon nehéz probléma. Egy konferenciát szervezett meg a múlt évben az Egyesült Királyság, amelynek az volt a fő célja, hogy a magatartási normákkal foglalkozzon kibertérségben, Cruz biztos asszony képviselte a bizottságot, nagyon sok tag vett részt, és azt hiszem, hogy ugye ott is elhangzott az, hogy igen, a kínaiakkal és az oroszokkal beszélni kell, tárgyalni kell arról, hogy mik azok a minimum normák, amelyek a az interneten a magatartás normákat jellemezhetik a következő konferencián, amely egyfajta folytatása lesz ennek, és Magyarországon szervezik meg ezt a konferenciát, és Magyarország ez, kezdeményezte azt, hogy ezt a témát át kell gondolni, meg kell vizsgálni, és a külső szolgálattól is foglalkoznak ezzel a témával a kollégák, az EU nak ki kell fejlesztenie, ki kell alakítani a saját állásfoglalását ezekről a témákról. Remélem, hogy válaszoltam a legtöbb feltett kérdésre, de biztosíthatom önöket arról, hogy a legtöbb választ majd megkapják akkor, amikor a központtal kapcsolatos feladatokról majd frissen informáljuk Önöket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, esetleg vannak még kérdések. Nekem lenne egy utolsó. Tudja, hogy a NATO-nak Tallinnban van a kiválósági központja. Együtt kívánok működni ezzel a központtal, hogy összehozzák a szakértelmet, még akkor is, hogyha különböző területen született meg ez a tapasztalat, de hasznos lenne eh, ezt a szervezet bűnözés elleni harcban alkalmazni. Már számos informális megbeszélés volt a NATO és az EKS között is, és a Tallini központ között is, de mi úgy értelmezzük a helyzetet, hogy jelenleg a NATO legfontosabb, inkább leginkább a NATO tevékenysége, az a NATO infrastruktúrához kapcsolódik. Van tehát terület az együttműködésre azért, ugye az uniós katonai struktúrák, azok párbeszédben állnak a NATO-val, de azért jelenleg még nem igazán létezik konkrét lépés ezen a területen. Tallinnban, Észtországban ez ugyanannak a kezdeményezésnek a része. Az egyik ugye a kiválósági központ, ezt az Európai Bizottság támogatja, és most egyre inkább látjuk, hogy mindig több tagállam áll elő hasonló kezdeményezéssel. Kialakul egyfajta informális hálózata ezeknek a központoknak. Ez egy kutatási közösség lesz, illetve végrehajtási szervek közötti együttműködés. Írországban, Franciaországban, Belgiumban és Észtországban vannak ilyenek, és már néhány készülőben is van a bizottság támogatásával. Köszönöm szépen! Ha nincs már több kérdés, akkor megköszönöm a hozzászólását, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves kollégák, akkor ezzel lezárjuk napirendünk második pontját. Azt javaslom, hogy néhány perc szünetet tartsunk, mielőtt megkezdjük a kibővített elnökségi ülést, holnap pedig fél tízkor kezdjük a munkát ugyanebben a teremben, ha jól tudom. Köszönöm szépen!